Cominciamo la nostra riunione. Jó napot kívánok mindenkinek! Kezdjük az ülésünket. Tehát ezt mindenki tájékoztatok a személyes jogai miatt arról, hogy az ülést felveszik, illetve az interneten élőben követhető. Emlékeztetek mindenkit arra is, hogy a napi rendünket már megkapta mindenki november 15-től ez elérhető volt, és azt tervezzük, hogy 5 óráig dolgozunk ma, tehát a szakbizottság az 5 óráig dolgozik, mert utána lehetőséget kell biztosítani a koordinátorok ülésére. De kérdezem, hogy van-e itt valaki? Nem, nem kívánt itt szólni a képviselő kolléga, tehát akkor a elég rövid lesz a mai szakbizottsági ülésünk, mert a koordinátorok ülésén eléggé alaposan több témát is meg kell vitatnunk. Például ugye a szerződések reformjáról is szólni kell, erről majd ma is szólunk. Tehát akkor a napi rendünk két elfogadottnak veszem, és következnek az elnök közleményei. Először is Messerschmidt kolléga tájékoztat minket arról, hogy a Júri Bizottság, ő ugye előad, előadó, azt hiszem, a bírósági statutum reformjáról, de a, ennek a vizsgálatát elhalasztotta a szakbizottság, és azt hiszem, hogy március végéig fog tartani az eszmecsere, és ez azt jelenti, hogy mi is el tudjuk halasztani a saját eszmecserénket mit kolléga kérdésére. Tehát akkor ennek a napját mondjuk február 28-ára tűzzük ki. Tehát 2012. február 28-ára, január 26-án lenne a, szöve, a módosító indítványoknak a bemutatása. Ez egy rendben van mindenkinek. Nagyszerű, hogyha senkinek nincs ellenvetése, akkor maradjon így ez a kérdés. Szeretnék tájékoztatni még mindenkit arról is, hogy Regner asszony, előadó asszonyunk ö, ö, Mendeze Vigo és Hafner kollégák egyetértésével kért egy tanulmányt a jogi szolgálattól arról, hogy milyen jogi problémák vetődnek fel a bíróság véleményével kapcsolatosan, ami a jogokat illeti. Még nincs ez, meg, nincsen kész ez a vélemény, csak annyiról kívántam tájékoztatni mindenkit, hogy most kidolgozás alatt van. Gualtieri kolléga érkezik a mai ülésünkre, de késésben. Ezért azt kérdezem, hogy volna lehetőség arra, hogy későbbre halasszuk azt az eszmecserét, ami a DAF jelentésről szólna. A választói jogról van szó, hogyha Dafur egyetért, tehát hogy a képviselők választásáról szóló okmánynak az eszmecserejét azt elhalasztanák, meg Altieri kolléga szeretne itt lenni, tehát akkor ezt hátrébb tesszük, és akkor tovább megyünk a napi rendi pontokban. Például megnézzük, a jegyzőkönyvtervezetet az írnépnek, a Cseh Egyesült Királyságnak a Lisszaboni szerződése kapcsolatos aggájairól. Többen késnek ma, Úgyhogy több napi rendi pontunknak a megvitatását hátrébb kell e, csúsztatnunk, de DAF kolléga, ahogy mindig, nagyon pontos, óramű pontossággal itt van az ülésen, és hozzá lehetne itt igazítani az óránkat, úgyhogy akkor kezdhetjük. Az Európai Unió alapjogi kartájának a Csehköztársaságra történő alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv tervezett témájával tudjuk akkor kezdeni. Tehát a napirendünk 6-os, 7-es pontjáról van szó. Véleményt készítünk, a cseh kormány kérte ugye azt, hogy jegyzőkönyvbe vegyék ezt a kérést, az ő a kormány kérését, és kérték a mi véleményünket, arról, hogy ne kelljen egy újabb konventet összehívni, újabb kormányközi konferenciát összehívni, annak érdekében, hogy ez a jegyzőkönyv megszülethessen. Tulajdonképpen ez egy szerződés kiegészítés. Én rögtön meg is adom DAF kollégának a szót. Szerintem a két napi rendi pontról egyben beszélhet, mert ezek kapcsolódnak szorosan egymáshoz. Parancsoljon DAF úr! Um, <clears throat> uh, president, uh... Elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek. Két pontot kért az Európai Parlament, amiről döntenünk kellene. Először is van egy vélemény, amely a cseh kezdeményezés ről szól, vagyis arról, hogy megváltoztassák a szerződéseket. Másodszorban pedig szülessen egy döntés arról, hogy összehívunk-e egy konventet. Lehet, hogy második ponttal kellene kezdenem. az a következtetésem, hogy nem kell ragaszkodnunk ahhoz, hogy összehívjunk egy konventet. Azért, hogy ez, erről a folyamatról elmélkedjünk. Ami a csekkérés lényegét érinti, szerintem itt kritikusabb vagyok, az a következtetésem, hogy az Európai Tanácsot fel kell kérni arra, hogy ne fogadják el a cseh javaslatot. Ezt amiatt mondom, hogy a 30-as jegyzőkönyv, amely jelenleg csak az Egyesült Királyságra és Lengyelországra vonatkozik, és ez jogi bizonytalanságot, illetve politikai zavart okozhat. És uh, semmit sem javítana ezen az, hogyha egy harmadik ország is csatlakozna ehhez. Tulajdonképpen kiterjesztése annak, ami igazából egy részleges derogáció a karta alkalmazása alól. Ez egy ez de stabilizálólag hatna ebben az időszakban. a magyarázatokban fel is sorolom azt, hogy a jelenlegi jegyzőkönyv miért is hibás. A britek azt állították, hogy ez egy opt-out a karta alól, viszont ezt a véleményt is most már vitatják a brit jogászok, illetve az, a Luxemburgi Európai Bíróság is vitatja ezt. A lengyel döntés, hogy aláírják ezt a jegyzőkönyvet, azt ellentétes okokból tették meg. A lengyel bíróság ezt teljesen figyelmen kívül hagyta. És Lengyelországban azon vitáznak jelenleg, hogy jelenleg esetleg visszalépne ez a jegyzőkönyvtől. Prágában jártam pénteken, és a magyarázatomban le is írom azt, hogy hogyan zajlottak a viták ott. A kormány mindenképpen folytatni szeretné ezt, így szeretné eljárni, mert attól tartanak, hogy az Európai Tanács megszegi az ígéretét, amit a Topolánek kormánynak tett. És ez egy ellenreakció lehetne a közvélemény szemében néhányan aznak is hangot adtak, annak a félelemnek, hogy a cseh köztársaság meggondolta magát, és visszalép a javaslattól, és, ezt, és erre pedig úgy tekintenének, mint egy nem igazán teljes lépés. Én úgy vélem, Hogyha visszalépnek ettől a javaslattól, akkor azt nagy tisztelettel fogadnák, és nagy megkönnyebbüléssel fogadnák. Az is egyértelmű, hogy a cseh parlamentben nincsen többsége annak, hogy ratifikálják a jegyzőkönyvet. egy kormány közi megközelítést is alkalmazhatnánk, és ezen kívül felmerül még a bíróság kérdése, és még pedig a cseh bíróság hozzáállásának a kérdése. A a Csebíróság hajlandó egy olyan forgatókönyvet is elfogadni, ahol bizonyos petíciókkal blokkolják a jegyzőkönyvet. Az az állítás, hogy a cseh jegyzőkönyvet hogy nem lesz újra vitatára a Benes dekrétum. Itt mind a cseh, illetve az Európai Uniós jogszabályok, illetve a nemzeti jogszabályok már kimondták, illetve rendezték a Benes dekrétumok ügyét, a tagság megkezdése előtt. Mivel az Európai Parlament a karta védelmezője, és mindenképpen szeretné ennek integritását megőrizni és teljes mértékben alkalmazni. megfelelve a szerződésnek. Úgy vélem, hogy el kell utasítanunk azt a javaslatot, hogy legyen egy kormányközi konferencia ezzel kapcsolatban. Természetesen csak véleményt adhatunk ki erről, nem tudjuk blokkolni, nem tudjuk akadályozni ezt. De kell mondjam azt, hogy minden politikai fél, minden politikai párt Prágában, amelyekkel tedelásokat folytattam, mindenképpen azt szeretnék, hogyha az Európai Parlament véleményt nyilvánítana a kérdésről. Ugyanis mindenképpen szükség van arra, hogy tisztázzuk a cseh parlament, illetve a cseh kormány helyzetét. A LIBE szakbizottság ugyancsak véleményt készít erről a témáról, és ezt is érdekes lenne megvárnunk, mielőtt még szavaznánk. De az az ütemterv, amit javasoltam, illetve javaslok, az az, hogy a januári ülésünkön szavazzunk erről a kérdésről annak érdekében, hogy ez februárban a plenárisra kerülhessen. Ez még az Európai Tanács márciusi kritikus ülése előtt lehetne, és így dönthetnénk az ügy menetéről, Még egy tisztázandi való. Közreadtam egy uh, magyarázatot. Közre fog adni közül egy-két napban egy magyarázatot, annak érdekében, hogy teljes mértékben láthassák a prágai vitáim összegzését. Remélem, hogy a tervezett többi része önmagától értetődő. Köszönöm. Többen is kértek szót. Elsőként Borszoló Hata kolléga. Hola. Á, Ó, parancsoljon, nem láttam, hogy hol ül. Parancsoljon, öni a szó. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych na začátek chtěla... Köszönöm. Először is azzal kezdeném, hogy köszönetet nyilvánítok Dafurnak a szakértelméért, és eh, ezért az aprólékos eh, feldolgozásért. Én magam cseh vagyok, és eh, szeretnék eh, néhány eh, olyan részletet ismertetni önökkel, amelyek megelőzik ezt az egész folyamatot. Egyetértek azzal, hogy konventre valóban nincs szükség, mert ez egy kis dolog, és a konventet pedig tartogassuk a tényleg egetrengetően nagy változásokra. Azzal is egyetértek, hogy tehát, hogy az erre irányuló csekérést elutasítsuk. Ugyanakkor azért egy kis cseh háttér információval untatnám önöket, amikor a cseh köztársaság csatlakozott a az EU-hoz és a Lisszaboni szerződést ratifikálták, akkor én támogattam a ratifikálását a Lisszaboni szerződésnek, a cseh képviselet és cseh felsőház is megszavazták ezt. Na most ezt követően merült fel a karta kérdése. A kartáról soha nem zajlott vita a cseh parlament egyetlen házában sem. E, tehát az a kérdés, hogy egyáltalán megfelele a karta az alkotmánynak, ez, e, mint e, kitárgyalt téma, ez nem lett abszolválva. Tehát nem tudnám megmondani, hogy most itt lehet, létezhet olyan vélemény, amely eldönti az alkotmányosság kérdését. A van egy olyan kérés, eh, miszerint a cseh kormányt arra kéri a cseh eh, parlament egyik háza, hogy eh, ne terjesszen elő ilyen kérelmet, ilyen opt-out kérelmet. Tehát volt egy ilyen kérés is a cseh kormány felé. Sajnos a cseh kormány nem konzultált ezt követően a cseh parlamenttel, Éppen ezért nem ismerhette a cseh parlament későbbi véleményét. Én úgy gondolom, hogy ezt a folyamatot most fel kellene függesztenünk, és kérdést intézni a cseh parlament felé, arra vonatkozóan, hogy mennyire látják valószínűnek a ratifikálását egy ilyen kérésnek. Nem. Grazie a lei e adesso do la parola al collega Brons. Köszönöm szépen, Brons úr következik. Köszönöm, elnök úr. Ha jól tudom, akkor amikor a cseh köztársaság aláírta a Lisszaboni szerződést, ugye úgy írták alá, illetve hát az elnök úgy írták alá, hogy egy feltételt szabott. Méghozzá azt, hogy másfajta kapcsolata lenne a cseh köztársaságnak a kartával, mint a 24 másik országgal. Nem használtam az opt-out kifejezést, mert ezért engem a legutóbb lehortak egy kicsit, nem tudom pontosan, hogy a cseh megfelelője az optáltnak valaha is használatos lett volna, de a sajtó egyébként erről mindig így írt. Amennyiben a cseh köztársaság tovább kívánja folytatni ezt a fajta kapcsolatot, tehát ezt a kérést, akkor szerintem rossz hiszeműség lenne az EU részéről, hogyha azt elutasítaná. Nem a mi feladatunk az, hogy a cseh köztársaság helyébe lépjünk, majd ők döntik el, hogy megváltozott-e a véleményük vagy sem. Ami pedig az Egyesült Királyságot illeti, hát a brit kormány mindig is optáutról beszélt, és Dafur ugyan kiavított engem ebben, azt mondta, hogy ugye beleegyezett abban, ismerte, hogy a brit kormány valóban az optált szót használta, de Dafur mégis azt mondta, hogy szerinte ez nem egy, nem jelent egy optáltot, és ezt a jelentésében is leírja. Nem kívánok szavakat a szájába adni Dafur, de remélem azt beismeri azért, hogy a brit bíróságok úgy tűnik, hogy mint hogy egy kicsit korlátozottak lennének a jogaikban, nem tudják a személyes jogok esetében alkalmazni a kartát. Remélem, hogy nem idéztem önt rosszul. Nos, tehát akkor még mindig nyitva marad a kérdés azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Királyság mint állam vajon bíróság elé vihető-e? Amennyiben az elsődleges joga nem következetes akartával. Hát, függetlenül attól, hogy mi a válasz erre a kérdésre, kell valami fajta válasz, nem engedhetjük meg, hogy olyan helyzetben legyünk, hogy két vagy mondjuk három ország kapcsolata egy ennyire fontos dokumentummal, mint a karta, ilyen bizonytalan legyen. Tehát mindenképpen választ kell találni a kérdésre, hogy legalább tudjuk, hogy hol tartunk most. Nem maradhat fenn ez a bizonytalanság egy ennyire fontos kérdésben. Köszönöm. Eh, tak, formand. Jeg vil tale dansk i dag, tror jeg. Og... Köszönöm. Akkor Dánul fogok beszélni. Eh, először is eh, hadd mondjam el, hogy nekem kicsit nehezemre esik megérteni ennek a brit és lengyel jegyzőkönyvnek a jogi helyértékét a kartával kapcsolatban. Nyilvánvaló, hogy más területeken nem lehet eltekinteni a közösségi jog alkalmazásától, miközben ez a jegyzőkönyv azt mondja, hogy nincs tényleges alkalmazása ennek a joganyagnak ebben a két országban. Nyilvánvalóan ezen túlmenően tiszteletben kell tartanunk azt, hogy a tagállamok támaszthatnak feltételeket a ratifikációval kapcsolatban, akkor, hogyha egy döntés meghozatalához ő szerintük egy új szerződés szükséges hogyha mi, mint parlament beavatkozunk abba a politikai vitába, amely eh, a nemzeti parlamentek előtt eh, zajlik, eh, az kicsit kalandor politika lenne. A cseh parlament, vagy a cseh köztársasági elnök, vagy egyéb cseh instancia döntse el, hogy akarja ezt a jegyzőkönyvet. Én azt gondolom, hogy nekünk parlamentként erről nem kell véleményt nyilvánítanunk. És ebből a szempontból egyetértek a cseh kollégával, aki azt gondolja, hogy érdemes lenne a cseh parlamenthez fordulni, hogy ezt a jegyzőkönyvet fent kívánják-e tartani. Na most, ha fenn akarják tartani ezt a jegyzőkönyvet, és ők ezzel a feltétellel írták alá a Lisszaboni szerződést, akkor én azt gondolom, hogy részünkről hiba lenne ezt a kérést elleneznünk. Tiszteletben kell tartanunk a tagállamok annak idején meghozott döntését. Érdemes lenne tehát megkérdezni, hogy akarják-e a jegyzőkönyvet érvényben tartani? Ha igen, akkor ezt tiszteletben kell tartanunk. Köszönöm. Annan. Onorevole Annan a parola. Annan kolléga. Thank you, Mr. Chairman. I... Köszönöm, eh, elnök úr. Egyetértek azzal, amit eh, Martin most mondott itt. Alapvetően a jó hiszeműségről van szó. Hogyha valaki joggal hiszi azt, hogy egy megállapodás fényében írt alá egy megállapodást, eh, egy, egy szerződést, és aztán megkérdőjelezik ezt az előzetes megállapodást, akkor egyértelmű, hogy a jó hiszeműség kérdőjeleződik meg. Ugyanez a jelentkezett annak idején a Maastrichti szerződés esetén a briteknél, és később a máltaiakkal e, is. E, tehát egész egyszerűen jóhiszeműen kell eljárni. Ugyanakkor kitágítva most ezt a vitát, a kartával kapcsolatban tennék még egy megjegyzést, bár adott esetben tudom, hogy kisebbségbe szorulok. Senki nem akarja támadni azokat az elveket, amelyek az alapvető kartában megjelennek, gyülekezési szabadság, szólásszabadság, stb. Ezekkel mindenki egyetért. Itt amivel probléma van, az az, hogy ezeket az intézkedéseket azok értelmezik-e, akik egyébként elszámoltathatóak a nép felé, vagy sem. Ugyanilyen gyönyörű jogok szerepeltek annak idején a szovjet és a kelet-német alkotmányban is. Demokratikus mechanizmus nélkül egy ilyen írott garancia az semmit nem jelent. Ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy az alapvető polgári jogokat az Európai Unióban nem szokták rutinszerűen alásni vagy megszegni, nem, nem kobozzák el a javakat, és nem deportálják az embereket. Ugyanakkor a demokráciával és annak működésével van probléma, mert sokan úgy gondolják Európában, hogy meg nem választott tisztviselők felé áramlik a hatalom a megválasztott politikusoktól. Tehát, hogyha az elszámoltatható politikusok rovására adunk több hatalmat az el nem számoltatható jogászoknak, akkor csak a problémát tetézzük. Köszönöm, Mendeze Vigó kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen Dáv úrnak ezt a brilliáns magyarázatot. Ezzel a jegyzőkönyvvel kapcsolatban, amit a cseh köztársaságra kellene alkalmazni. Több dologról is beszélnünk kell. Először is arról, hogy a 30-as jegyzőkönyvnek milyen értéke van. Ahhoz csatlakozni, amit Duff úr is elmondott. Igaz az, hogy hogy néha egyszerűsített magyarázatokat adnak le a politikusok. Def úrral egyetértek abban, hogy a 30-as jegyzőkönyv nem beszél opt-outról. Néhány politikus beszél opt-outról azért, hogy leegyszerűsítsék a dolgokat, de mindannyian tudjuk, hogy ez nem egy opt-out. Az is igaz, hogy a karta nem közvetlenül alkalmazható a tagállamokra, ez az EU-ra vonatkozik, illetve a tagállamok kormányára vonatkozik, akik alkalmazkodják, alkalmazzák ezt a ezt a rendelkezést. Roman Herzog határozta ezt így meg az 51-es cikkben következő lenne a kérdésem, és el kell mondjam, hogy nem feltétlenül értek egyet azzal, amit Bronz úr mondott. El kell magyaráznunk a dolgokat. Az Európai Unió állampolgárai nem szabad, hogy különböző dolgokat értsenek ugyanazon szöveg esetében. Egyetettek Dáfúrra. Pontosan azt kell elmagyarázni, hogy milyen jogi értéke van a jegyzőkönyvnek. Úgy gondolom, hogy ezzel sokat tehetnénk ahhoz, hogy magyarázatot adjunk. nagyon jól elmagyarázzák a Káponban például azt, hogy mi, miről is szól a 30-as jegyzőkönyv. Van még egy dolog, amivel foglalkoznunk kell, Ezt pedig a jegyzőkönyv kiterjesztése a cseh köztársaságra. Mindannyian emlékezünk arra, hogy mit, mi is történt akkor, amikor a Lisszaboni szerződést ratifikáltuk. Ez kifejezetten azért történt, hogy a cseh elnök aláírja, ezt ratifikálja a szerződést. Sokan különbözőképpen látjuk ezt, viszont ez történt. Elnök úr, politikai ügyről van itt szó, és nincsen olyan sok paradox itt, ezt a szocialista frakcióból származó kollega is elmondta. Itt arról van szó, hogy az Európai Tanács a logikáját követve pontosan azt tette, amit a csak meghatároztak. Tehát volt egy ilyenfajta szerepvállalás. Az Európai Tanács tehát pontosan azt teszi, amit ígért. Teljes mértékben teljesíti a kötelezettségvállalását, és ugyanez érvényes mindarra, amit majd az ír kérdésről is el fogunk mondani. Az Európai Parlamentet konzultál, az Európai parlamentet konzultálnak ebben a kérdésben, akár egyetértünk ezzel, akár nem. És pontosan itt van a kérdés, egy retorikai kérdés, egy költői kérdés, amit szeretnék Daf úrnak feltenni. Mi fog történni akkor Daf úr, hogyha a parlament most ez ellen fog felszólalni, akkor a tanács akkor is folytathatja a, ezt a fajta munkát? Ez egy érdekes kérdés. Ha a parlament ezt ellenzi, tehát nem értünk ezzel egyet, akkor az Európai Tanács akkor is tovább folytathatja ezt a kérdést. Hát ez egy olyan kérdés, amit talán Duff úrnak, mint jogi szakértőnek meg kellene válaszolnia. Lehet, hogy most ezen egy kicsit el kellene gondolkodnunk ezen, tovább kellene gondolkodnunk, mint Poirónak. A szocialista frakcióból származó kollega is elmondta, hogy a cseh parlamentnek is ratifikálnia kell ezt, viszont a szenátus nem kész arra, hogy ezt aláírja. Úgy gondolom, hogy jelenleg egy válság közepette vagyunk, olyan helyzetben vagyunk, amikor valamit tennünk kell, hogyha egy többség ellenzi majd ezt, akkor nem szabad ezt az eljárást megindítani. nem lehet az, hogy 27 tagállam most ezt mind ratifikálja, és majd a végén az a kormány, az a parlament, az egészet elindította ezt, majd visszavonja. Ez elégen érdekes, elég érdekes lenne ez. Még egy dolgot szeretnék hozzáfűzni, ez pedig ez a vétójoghoz kötődik, illetve az egyhangúsághoz kötődik. Ez jól példázza azt, hogy milyen pervez módon működik ez az egész kérdés. Igen, be lehet nyújtani egy vétot, hogyha valami nem tetszik nekünk, azonban ezt a jogot elismerik a tagállamok, mindenki megvétózhat bármit, bármely parlament azt mondja, hogy nem ratifikálják az adott kérdést, és itt jön egy újabb kérdés, tisztelt elnök úr, fel merült az a kérdés, például a CDU pártkongresszusán, hogy legyen egy szerződéses reform, hogyha mindenfajta demagógia nélkül, józan paraszti észre, ahogy Isten akarja, ezt nem szeretném mondani, mert Gerere úr akkor csúnyán fog rám nézni, lehet, nem lehetne az, hogy valamilyen alternatívát keressünk a szerződések életbelépése szempontjából, akkor, amikor egyhangúságot írnak elő. Egyrésztről ez egy garancia arra, hogy ne kényszerítsünk senkire semmit, viszont ez a kölcsönösségen kell, hogy alapuljon. 27 tagállamból áll az EU, többen is leszünk, majd mindenképpen szeretnénk hatékonyak lenni. Úgy gondolom, hogy az egyhangúság kicsit már elavult. Esto que más pura Köszönöm szépen Mendes de Vigo úrnak. Most pedig Guerrero úrnak adom meg a szót, azt hiszem ő az utolsó. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos vagyok benne, hogy mindenki, aki itt ül, már figyelte de Vigo úr lelkesedését a téma iránt, hogy ő mennyire érdekli mennyire érdeklődik, egyfajta antropológiai lelkesedés jellemzi. Aki nem tudja, annak elmondom, hogy ez azért van, mert ő nem örül nagyon a politikai helyzetnek, most nagyon örül a választási eredményeknek, gratulálok neki és a pártjának, hadd ragadjon meg itt az alkalmat. Gyakorlatilag majdnem legyőzték a szocialistákat, most azt hiszem, hogy nem is maradt sok lehetőségem itt egyebekről beszélni. Hát mindegy, a kolléga rengeteg szerződést említette, a problémának a gyökereire próbált leásni, és megemlítette a cseh köztársaságban uralkodó helyzetet most, tehát ugye a belpolitikai helyzetet, valamint beszélt arról is, hogy mennyire kellemetlen most ezt a kérdést a horvát csatlakozási szerződéshez kötni. Tehát ez egy nagyon kellemetlen helyzet. Szerintem mindannyian értjük azt, hogy ha hogy az egyik tagállam, az egyik Európai Uniós tagállam elnöke bizonyos álláspontot elfoglalt a múltban, és támogatta azt, hogy a parlament ratifikálja, de ezt a ratifikációt fenntartotta, elhúzta, vonta az utolsó másodpercig. Ez gyakorlatilag egy kicsit a Lisszaboni szerződés hatályba lépésében is károkat okozott, mondhatom, és aztán bizonyos beszédeket is tartott, ugye, tudjuk, hogy milyen veszélyeket. Hát elég határozottan megfogalmazta, hogy valamit én is kapok cserébe azért, hogy aláírjak, és a beszédekben bizony komoly Európa ellenes felhangok is megjelentek. Aztán beszélt az a saját népe állítólagos jogairól, aztán visszatekintett Európa történelmére, és ezt is bele szőtte a beszédébe, de hát az Európai Uniót pontosan azért hozták létre, hogy az európai történelemben előfordult sajnálatos incidenseket el tudjuk kerülni a jövőben. És most a parlamentben, a cseh parlament alsó és felsőházában az a helyzet, hogy más most éppen mások az álláspontok, az egyik helyen nem lenne meg a többség, mind a két háznak pedig jóvá kellene hagyni ezt. Tehát mind a két háznak ratifikálni kell az egészet, hogyha elkezdjük, elindítjuk ezt a folyamatot, akkor nagyon kellemetlen helyzetbe sodorhatjuk saját magunkat, pontosan az elmondottak miatt. És persze az Európai Parlament belső ülésein a cseh szenátus egyik tagja, aki több, a többségi képviselő csoport tagja, mondta el, hogy gyakorlatilag a Csehköztársaságon belül van függőben ez az ügy. És közben mi meg elindítottuk ezt az eljárást. Ugye mi azért indítottuk el az eljárást, mert ez az ország benyújtotta a kérelmét, és közben ugyanebben az országban akadt fenn az ügy egyszer, ezzel párhuzamosan. És aztán van még egy kérdés is, amely ennél sokkal összetettebb, ugye a harmadik kérdés, ami azért káros is lehet, ez pedig a következő. A a jegyzőkönyvhöz való csatlakozás kérdése Horvátország csatlakozását is lefékezi. Tehát erre is kihat. És úgy tűnik, hogy nagyon jól tennénk, hogyha el tudnánk választani egymástól ezt a két folyamatot, tehát valahogy tegyük félre a horvát csatlakozást, próbáik erről leválasztani. Többen aggódnak, és volt is már eszmecsere, hát most meghallgattuk Dafur véleményét, azt hiszem nagyon határozott álláspontot kellene elfoglalnunk mindarról, amit Dafur elmondott. Nem kellene a horvát csatlakozást si szerződést ezzel összekapcsolni. Valahogy egy kicsit félre lehetne tenni a kérdést, folytatni az ügyeinket, a horvát csatlakozások kellene foglalkozni, mert az a lényeg. Köszönöm szépen Guerrero úrnak, nincsenek többen, azt hiszem a hozzászólók. Ha Dafur ki összefoglalót kíván tartani, akkor parancsoljon. I'm most grateful to those who've spoken to uh, Mr. Bronze. Bronze úrnak azt mondanám, hogy a brit eh, álláspont egy kicsit fel van függesztve, úgy tűnik, a, a legfelső bíróság Az Európai Bíróság véleményét kérte a jegyzőkönyv értelmével kapcsolatban, ez a Saidi eset. Ez egy, az, az kötődik, hogy Nagy-Britániában egy menekült státuszért folyamodó, amiatt panaszkodott, hogy a jogait megsértették. Itt egy személy jogairól volt szó egy személy jogai kerültek veszélybe. Főtanácsnak a, ezt mondta ezzel kapcsolatban, hogy a brit bíróságok szabadon értelmezhetik a kartát. A brit bíróságok tehát szabadon értelmezhették a kartát. A bírósági döntés még nem született, mert nem tudjuk, hogy mi lesz majd ennek a vége, de valószínűleg a bíróság a főtanásnak véleményét fogja követni ebben a kérdésben. Általában megvannak a tapasztalataink mindenben betelemben pedig Lengyelországban, és a karta egy kötelező érvényű dokumentum politikai szempontból is, hogy elmondhassuk azt, hogy ez a jegyzőkönyv jó-e vagy rossz-e. Szerintem az a kötelességünk, hogy egy egységes védelmét érjük el az alapvető jogoknak. A kivételek, amelyeket ezek a jegyzőkönyvek jelentenek, ezek nem igazán segítik a munkánkat. Én nem kívánom a cseh parlamentet most arra utasítani, mit is kellene tennie, de szerintem fontos az, hogy fontos az, hogy autonóm véleményt fogalmazzunk meg, és ne csak a cseh perspektíváját nézzük meg, hanem más tagállamokat és azok állampolgárait is vegyük figyelembe. Inigo Mendes de Vigo miért megtette a fantasztikus javaslatát, hogy tegyük rugalmasabbá a, az életbelépési rendelkezéseket, amelyekkel én egyetértek, azt kérdezte tőlem, hogy mi lenne az Európai Tanács valószínű reakciója akkor, hogyha az Európai Parlament negatív véleményt fogalmazna meg? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, és gyanítom, hogy azt a tanácsot, azt a tanácsot követnék, amit a cseh miniszterelnöktől is kaptak. És igazából itt eh, a cseh kormánytól függ az, hogy döntsenek eh, arról, hogy követik-e ezt az elképzelést, vagy sem. A döntés során fel kell mérni azt, hogy mennyire összetett eh, a csepp parlamenti illetve az alkotmánybírósági álláspont. Köszönöm szépen. Akkor nézzük, hogyha február 28-án szavazni szeretnénk, akkor a módosítók határidejét február 2-ában kell megszabnunk. Ha viszont korábban szeretnénk ezt elintézni, és mondjuk már január 25-én szavazni kívánunk, bocsánat, parancsoljon, Dafur propose that we vote in uh, January. Én januárban szeretnék szavazni a szakbizottságban erről a kérdésről, a hó végén, ha jól gondolom. Sí, io stavo illustrando un po' questa seconda... Rendben, pont ezt a második feltételezést kívántam itt illusztrálni, amit most kiemelt. Tehát ahhoz, hogy január 25-én tudjunk szavazni, akkor módosító határi, módosítóknak a határidejét december 15-ben kellene megszabnunk. Ha ez senkinek nem jelent nehézséget, akkor legyen így. Jó, akkor ezt elfogadtuk, és megérkezett Mendezze Vigo kolléga is. Passo indietro e illustrarci. Tehát akkor visszalépünk a napi renden, és a jegyzőkönyv tervezett az írnépnek a Lisszaboni szerződések kapcsolatos aggájairól című napirendi ponttal foglalkozunk. A 4-es és 5-ös napirendi pont itt összekapcsolódik, és két vélemény készül. Hát gyakorlatilag egyben is foglalkozhatunk ezzel a kettővel, és akkor Mendez de Vigónak át is adom a szót. Gracias, señor presidente. Hoy estamos en tarde de protocolos, no? Köszönöm. Úgy tűnik, hogy ma végigjegyzőkönyvekkel kell foglalkoznunk bár az éppen előbb áttekintett jegyzőkönyv azért egy kicsit más. Guerrero úr már célzott arra, hogy a 32-es jegyzőkönyv kiterjesztése e, cseh köztársaságra az egy ilyen utolsó pillanatban tett e, követelés volt a cseh elnöktől, mielőtt egyáltalán az aláírást hajlandó volt e, megejteni. Itt viszont egy teljesen más kérdésről van szó. Minden esetre az ír kormány úgy döntött, hogy népszavazásra bocsátja a Lisszaboni szerződést. Annak idején ebből itt komoly vita származott az Európai Parlamentben, hogy mennyire kötelező érvényű vagy ö, ö, eredményű az a népszavazást. Ö, sőt, elhangzottak olyan érvek is, hogy az ír kormány egyáltalán tényleg jogi kötelezettség alatt állt-e arra nézve, hogy egy népszavazást írjon ki. Nem mind gondoltuk azt, hogy ilyen népszavazás feltétlenül kötelező lenne Írországban, de az ír kormány végül is úgy döntött, hogy megejti ezt a népszavazást, és aztán egy komoly kampányba kezdett az ír kormány. Ennek ellenére a nem szavazat győzött először, és ezt követően egy újra tárgyalt változatról egy újabb népszavazást tartottak az írek. Kétségbe esettem próbáltak kiutat találni a zsákutcából. Ez csak egy visszatekintés volt. Úgy nézett ki a dolog, mintha az Európai Unió akarná kötelezni vagy rákényszeríteni az ír kormányt, hogy még egy népszavazást tartson, addig szavaztassa a népet, amíg azok igent nem mondanak. De ilyesmi nem történt. Berti Ahern volt akkor a miniszterelnök, és feltettük neki a kérdést most, hogy a nem győzött, mit fog csinálni, és hogyan próbálja majd megoldani ezt a problémát. És Ahern miniszterelnök némi gondolkodás után hát nem döntött igazán, mert ezt követték a választások, és egy új miniszterelnök került hatalomra, és végül is két dologban született döntés ezt követően. Az egyik az volt, hogy egész egyszerűen törölni kellene azokat a rendelkezéseket, amelyek eh, a konventben eh, eh, amelyekről megállapodtak a konventben, például a biztosok számát illetően. Felmerült ugye az az ötlet, hogy minden egyes tagállamnak legyen egy biztosabb. Ezt mi nem feltétlenül támogattuk, de e, el tudtuk fogadni. E, a szerződés ellenzői, akik végül is megnyerték az első népszavazást, úgy gondolták, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy ír biztos, mindig is volt ír biztos korábban, és e, aztán az ír kormány is magáévá tette ezt az álláspontot, hogy garantálni kell az ír biztos létét Később ezt el is érték. Az ír kormány ezt követően egy tisztázó jellegű értelmezést kért bizonyos eh, Lisszaboni szerződésben található rendelkezésekkel kapcsolatban. Ezek olyan rendelkezések vagy tételek voltak a Lisszaboni szerződésben, amelyek eh, vitát váltottak ki Írországban. Volt például egy vita azzal kapcsolatban, amit a nem kampány mondott. Ők ugyanis olyan dolgokat is beleláttak a szerződésbe, amelyek egész egyszerűen nem szerepeltek a szerződésben. Az írkormány arra kérte a tanácsot, hogy egy tisztázó jellegű magyarázatot vagy értelmezést fűzzön a szerződéshez. Tehát ne értsük úgy, hogy valami ami nem szerepel a szerződésben, az szerepel. Ezt az Európai Tanács elfogadta, és az Európai Tanács egy tisztázó jellegű felvilágosítást fűzött a szerződéshez, miszerint a szerződés azt mondja, amit mond, és nem mondja azt, amit nem mond. Az ír kormány ezt követően összegezte ezeket a tisztázó jellegű értelmezéseket, az élethez való jog, a családhoz fűződő jogok, a védelmi semlegesség és az oktatásügy kérdésével foglalkoztak ezek a, az aggályok, és és, és aztán ezzel kapcsolatban akartak valamit írásba foglaltatni. Emellett problémája volt az ír kormánynak azzal kapcsolatban, hogy az alapvető jogok kartája mennyire terjed ki a Lisszaboni szerződésre. Itt nevezetesen azzal volt probléma, hogy az ír alkotmány az élethez való jogot deklarálja, ezért tilos az abortusz Írországban, és ezzel kapcsolatban akarták tisztázni a e, dolgokat. Ugyanígy e, oktatási jogokkal kapcsolatban az volt az aggály, hogy az Európai Uniónak e, a nemzeti jogosítványokhoz képest legfeljebb kiegészítő jogosítványai lehetnek. Igen, bonyolult megfogalmazása lett aztán ezeknek a tisztázó jellegű megállapításoknak. Például olyasmi, hogy egyik tagállam sem Eh, értelmezi úgy, hogy az európai eh, illetve a, a Lisszaboni eh, Bizottság kiterjeszti az Európai Unió adóztatással kapcsolatos jogait. Ez egy igen kategórikus kijelentés, és én magam nem is vagyok meggyőződve arról, hogy igaz lenne. Ezzel kapcsolatban nekem tehát vannak aggájaim, ami pedig a védelmi kérdést, illetve biztosítékot illeti, ezt nem fogom felolvasni, de alapvetően arról szól, hogy védelmi kérdésekben minden, ami a szerződésben szerepel, azok a pontok, amik a szerződésben szerepelnek a védelemről és a katonai együttműködésről, semmilyen módon nem érintik Írország hagyományos katonai semlegességét illetve hogyha az Európai Unió valami fajta katonai vagy biztonsági akció mellett dönt, akkor az Írországra nem ró kötelezettséget, ha csak az ír kormány maga is bele nem egyezik ebbe. Tehát bizonyos elég kategórikus kijelentések eh, szerepelnek eh, ebben a eh, jegyzőkönyvben, de, adott, de ezen túlmenően csak értelmezi a szerződést, és nem megy túl, nem mutat túl azon, amit a szerződés maga is kimond. Hát az ír kormány annak idején úgy döntött, hogy amikor megkapja majd Írország a biztosát, és megkapja ezeket a biztosítékokat, akkor rá tudja bírni, meg tudja győzni az ír népet arról, hogy igennel szavazzon a szerződésről, és ez így is történt. Tehát az akkori ígéretünket kell most itt beváltanunk, az ír állam betartotta a saját ígéretét, nekünk is be kell mi részünkről tartani az ígéret másik felét. Tehát kimondani azt, hogy a szerződés ezt és ezt így vagy úgy érti, vagy értelmezi. Ehhez nincsen szükség kormányközi konferenciára. Szerintem semmi gondot nem okoz, hogy az Európai Parlament jóváhagyását adja ehhez a jegyzőkönyvhöz. Egész egyszerűen ezzel az adott szavunkat tartjuk. Kötelezettséget vállaltunk annak érdekében, hogy a második népszavazást az igen szavazók nyerhessék meg. Ez tehát egy teljesen más jellegű jegyzőkönyv, mint amiről az előbb szó volt. Arról szól, hogy az ír népbizonyos jogosítványait a Lisszaboni szerződés nem érinti. Nincs szükség tehát kormányközi konferenciára. Um, uh, <laughs> yes. I think, yes. No, no, go elnök úr mikrofon nélkül azt mondja, hogy tévedett, valaki másnak kívánta megadni a szót, de először Mártin kolléga két szót, de hát mivel Dafur már elkezdett beszélni, hát akkor egyelőre hallgassuk meg, és aztán folytatjuk. Um, I think that these protocols that float up uh, to a... Ez a jegyzőkönyv azt hiszem két évvel azután jelent meg, hogy a szerződés életbe lépett, és úgy gondolom, hogy komolyan kell gondolkodnunk arról, hogy milyenek is az életbelépési szabályai a szerződéseknek. A legrosszabb része az ír paktumnak az volt, hogy államonként eh, lett egy-egy biztos, Ezt majd felül kell vizsgálni, viszont ez nem része ennek a jegyzőkönyvnek. A kettes eh, cikkben, főként most, amikor egy konvent, illetve egy esetleges kormányközi konferencia előtt állunk, az, az EU kompetenciái az adózás kapcsán az ír jegyzőkönyv kettes cikke elég furcsán néz ki. Hogyha ez életbe lép, akkor elég rövid lejáratú lesz ez. Ami pedig a hármas cikket illeti, nem úgy tűnik, mint hogyha háború előtt állnánk. Szerintem jóvá lehet hagyni mindazt, amit a jelentéskészítő elmondott, viszont mindezek mellett kritikusnak kell lennünk, amikor ez beszélünk ennek a jegyzőkennek a minőségről és az eljárásról, akkor utalunk erre. Köszönöm, és most Mártin kolléga. Thank you, Chair. I'll be... Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek, mert Vita Moreira professzor úr nevében beszélek, ő a szocialista árnyék előadója ennek a jelentésnek, és feljegyzést küldött csak nekem. Tulajdonképpen teljes mértékben egybevág az Medez de Vigo és Tafur által elmondottakkal. Az egyetlen dolog, ami itt foglalkoztat minket, az az, hogy jogilag kötelező érvényt kapott ez a jegyzőkönyv a Lisszaboni szerződés életbe lépésével, és egy kicsit furcsának tűnik, hogy most akkor közben ezt erről vitázunk, de mindegy, hát tegyük ezt félre. És Morára professzor egyetért az előadóval arról, hogy ez teljes mértékben megfelel a szerződéseknek, ez a jegyzőkönyv, és csak tisztázza a helyzetet, tehát sem a tartalmat, sem az alkalmazást nem befolyásolja. Pontosan ahogy mondtuk, egy politikai nyilatkozatról van szó, amely biztosítsa azt, hogy az ír nép megkapta a szükséges megerősítéseket, de igazából a, gyakor- a népszavazás előtt, de a gyakorlatban nem változtat ez semmit és szerintem a parlamentnek, ennek a szakbizottságnak sem kellene semmilyen nehézséget látni ebben, tehát nincs annak oka, hogy ne fogadjuk el ezt a kérést, és a horvát csatlakozási szerződéshez ezt hozzá lehet csatolni, mint jegyzőkönyvet, kiegészítő jegyzőkönyvet. Bronsz úr következik, mondja az elnök úr. Mikrofon nélkül beszél az előadó. Most már igen. A jegyzőkönyv, már ami az éragályokat illeti a Lisszaboni szerződésről, az Európai Tanács munkája. De nem követte semmi semmifajta jogszabály. Hát a tanács ugye nem jogalkotó szerv, hanem csak tárgyal. De most, ha visszatérnénk ugye a cseh köztársaság helyzetére, akkor itt megint ugyanez lenne. A ugyanezt lehetne elmondani, tehát nem követte ezt semmifajta jogszabály, a tanácsban megszületett a szöveg és kész. Az ír és a cseh esetben is már megvolt az aláírás, tehát a többi 26 ország már aláírta Úgyhogy akkor kérdezem, hogy ennek a jegyzőkönyvnek egyáltalán lenne valami jogi hatása, vagy sem. Lehet, hogy most a jogi tudatlanságomról teszek tanúbizonyságot, de hát most akkor, ha ezt mindenki aláírta, és utána nem, hozt, nem történt meg a szükséges jogalkotás, akkor nincs is értelme, nincsenek jogi érvényű ereje, nincs igazam? kérdezi Bronsz úr. Hát, a, tehát ezt kérdezem, hogy ez a jegyzőkönyv a korábbi két esetben jogilag kötelező érvényű dokumentum volt-e, vagy sem. Elnök úr, Mendeze Vigo úr válaszolhat. Eh, Ez egy nagyon értelmes eh, kérdés, amit szívesen megválaszolok. Először is Dafurnak válaszolnék. Valóban az indoklásban, illetve a preambulum bekezdésben utalhatunk az Európai Bizottság összetételére. Én ezt egy nagy politikai hibának tartom, viszont ez benne van a jegyzőkönyvben. A harmadik pont eh, biztonság és védelem. Ezt is eh, óvatosan megvizsgálnám. Első olvasat után, első olvasás után úgy gondolom, hogy ez megfelel a szerződéseknek, de azért még egyszer meg fogom ezt még nézni. A szocialista frakciónak mondanám Mártin úrnak, professzor Moreira, úrral kapcsolatban is egyet, egyetértek. Ez egy olyan téma, amely tartalmi szempontból nem annyira fontos, és ezért Bronz úrhoz is fordulok. Az Európai Tanácsban politikai döntés született, viszont nem jogi döntés volt ez. Amivel most szembe kell néznünk, az a politikai döntés jogi következménye. Ez azt jelenti, hogy egy olyan jegyzőkönyvre van szükségünk, amely egyenrangú a szerződéssel, és mind a 27 tagállamban ratifikációra szorulna. Akkoriban azonban az ír kormány úgy gondolta, hogy a politikai nyilatkozat elegendő ahhoz, hogy egy ilyenfajta referendumot meg lehessen tartani, egy másik referendumot meg lehessen tartani. Most pedig azt valósítjuk meg, amit az Európai Tanács tulajdonképpen elfogadott. Úgy vélem, hogy ez megfelel annak az elvnek is, hogy a szerződéseket be kell tartanunk. Igazából itt csak egy jogi keretét teremtjük meg a politikai nyilatkozatnak. Mi pare che si possa... Rendben, hát úgy tűnik, hogy akkor eljutottunk arra a pontra, hogy január 25-ében megalapodhatunk, mint a jelentés bemutatása, és február 28-án szavaznánk erről, és egy picit én is beleszólnék, akkor hozzájárulnék ehhez az eszmecseréhez, amit eddig folytattunk az Írországgal kapcsolatos nyilatkozat. Hát tulajdonképpen nem változtatja meg a szerződés tartalmát. A kettes cikkre is ugye hivatkoztunk, ezt el kell mélyíteni még ezt a, az aspektust. De ugye azt jelenti, hogy, se, hogy egyetlen egy tagállam számára sem, a kettes cikkben benne van, hogy egyes, egyetlen tagállam számára sem változik meg a tartalom, illetve az alkalmazás nem csak az írek számára, hanem senki számára. Ugye az írek a védelmi kérdésekre hivatkoztak, ezt hozták fel. Tehát senki esetében nem változik semmi, azt, arra is, arról is szól, ugye, hogy nem lesz európai hadsereg, a Lisszaboni szerződés az nem írja ezt elő, és így tovább. De hát ez implicit, ugye még az európai alkotmányról is szólt ez a szöveg, tehát hogy minden egyes, nem, nem írják azt elő, hogy minden egyes tagállamnak ugyanilyen rendelkezései legyenek, de ezt most akkor nem éjítsük el, hanem január 25-ére toljuk el az eszmecserét, és aztán pedig február 28-án fogunk szavazni. Most akkor még visszább ugrunk a napi rendünkön, és következik a DAF jelentés az Európai Parlament képviselőinek egységes választásáról. Hát ez egy jó kis falat mindannyiunknak. Az előadó, Daf úr, egy új jelentéstervezetet dolgozott ki. Ugye október 5-én már beszéltünk erről a témáról, módosító indítványokat nyújtottak be október 27-éig. 34-en, Gualtieri, Wieland, Söpflin, Fox, Messerschmitt, Söndergaard, Lamassur, Jatemaki, Scholz, Hefner, Tein, Rangel és Hangland kollégák. És most kellene, hogy megbeszéljük ezeket a módosító indítványokat, amelyeket a kollégák benyújtottak, de ugye elég fontos ez a jelentés, és nagyon nehéz is. Úgyhogy talán lehet, hogy azon is igyekeznünk kellene, hogy jól megértsük pontosan, hogy mi legyen, a, mi lehetne a leghasznosabb eljárásmód azért kértem, hogy ezt a napi rendi pontot egy picit későbbre tegyük, hogy Galtieri kolléga is részt tudjon venni a megbeszélésben. Hát sajnos hogy nem ért ide, de ettől függetlenül most akkor átérünk erre a pontra, és Dafónak meg is adom a szót. Now, as you say, been... Nos, mint ahogy eh, ön is mondta, elnök úr, 45 eh, módosítót eh, kaptunk. Három csoportra osztanám ezeket. Az első csoport ezek közül az, amelyik elvben is elutasítja a páneurópai listák és a nemzetek feletti listák gondolatát, és ahogy azt sejthetik, én ezeket a módosítókat ellenezni fogom a szavazás során. A második csoportja a módosítóknak nem teljesen világos, és itt Viland és Scholz urak módosítóiról beszélek, amelyek bizonyára jó szándékkal készültek, de nem javítják az állásfoglalás minőségét, vagy a tisztállátásunkat. A harmadik csoportot pedig azok a módosítók képezik, és Guattieri úr megérkezett, akinek gratulál, vagy akinek köszönöm, hogy itt van. Nos, a harmadik csoportok tehát el tudom fogadni adott esetben kis változtatásokkal, de azért egy kicsit aggódom amiatt, hogy nem, bolon, nem bonyolítjuk-e túl ezt az egész kérdést. A második jelentés lényege vagy értelme ugyanis az lenne, hogy a 11. bekezdést felhasználva a tanácssal egyfajta párbeszédet kezdünk olyan kérdésekben, amelyekről ez a parlament egyedül nem tud dönteni. Éppen ezért én ezeket a kérdéseket meghagynám arra az időre, amikor összeáll a tanács, tanácsi tárgyalások napirendje, az Európai Bizottság eh, támogatásával vagy részvételével. Ide sorolom egyébként eh, Gerald eh, módosítóját is, amely arról szól, hogy 751 parlamenti helyet máshogy kellene leosztani. Ő ezt egy egyszerű módosítónak tartja. Én ezt sem technikai, sem jogi szempontból nem tartom olyan egyszerűnek. De um, azt gondolom, hogy a parlamenti frakciók körében ez nem biztos, hogy osztatlan osztatlan lelkesedést vált ki, megpróbálom eh, eh, én magam eh, majd kialakítani ezt az elképzelést, hogy hogyan is valósulhat meg ez a páneurópai választókörzet. Tudom, hogy a horvát csatlakozással időszerűvé válik a 751 hely újrafelosztása a 2014-es választások előtt, tehát nem nagyon sok időnk van, nem szabadna késlekednünk, és mint ahogy önök is tudják, előfordulhat, hogy összehívnak egy konventet, ahhoz pedig az kell, hogy a parlament egy nyugodt szívvel képviselhető választójogi reform csomagot állítson össze akkorra, amikor ez a konvent esetleg összeül. Éppen ezért az én javaslatom az lenne, hogy szavazzunk eh, erről az anyagról decemberben, vagy legkésőbb januárban. Ekkorra ugyanis a konvent, illetve a kormányközi konferencia terve és a gazdasági gazdaság irányítási csomag alakulása világosabbá válik. Köszönöm. Grazie, onorevole Dafford, onorevole Gualtieri. Köszönöm szépen, Dafford Gualtieri úr következik. I would say that I would prefer first to... Azt mondanám, hogy én először a néppárt véleményét szeretném meghallgatni az ügyben. Az a helyzet, ugye a mi helyzetünket nagyon jól ismerjük, a frakciónk álláspontja világos, mi a jelentés első változatát támogatjuk. Elfogadjuk a, azt a gondolatot, amit ugye az előadó bemutatott, hogy egy ugye ilyen változatot nyújtson be, amely nagyobb mozgásteret hagy aztán a tárgyalásokra a tanácsban. Nem változott meg a véleményünk, és a módosító indítványaink is ennek felelnek meg, tehát a korábbi eszmecserének, úgyhogy ami igazán bonyolultá teszi ezt az ügyet, az ugye a fő frakciónk álláspontja. Hát ennél többet nem mondhatok, vagyis hát nem tudok elmondani. Gyakorlatilag csak meg tudom ismételni az álláspontunkat, és azt, hogy miért gondoljuk úgy, hogy el kellene, hogy fogadja a plenáris ezt a jelentést. Én azt is gondolom egyébként, hogy az előadónak az a javaslata, hogy egy rugalmasabb változatot nyújt be, tiszteletben is tartja a kapcsolatot e között a jelentés között, illetve az esetleges szerződésváltozások, módosítások között, jövőbeni szerződés között. Ugye nem tudjuk, hogy mi történik majd a jövőben, többféle opció van, ugye a konvent, vagy pedig a hatáskörében korlátozott konvent, vagy pedig az is egy lehetőség, hogy minden eszközt felhasználunk, amelyet a jelenlegi szerződés számunkra biztosít. Tehát az a lényeg, hogy ne próbáljuk a szerződés módosításhoz kötni a pán-európai listákat. Ez egy bölcs választás szerintünk a jelenlegi anyagban. Ez intelligens megoldás, mert megoldja azt a gondot is, hogyha esetleg aránytalan a helyek kiosztása a pán-európai listán És hát ezt, ezt egyébként jobb is az esetleges tárgyalókra hagyni majd később, tehát hogy minél nagyobb mozgásteret biztosítani, és ezért lenne jó, hogyha a szakbizottság és a parlament ezt el tudná fogadni. Úgyhogy az az igazság, hogy mi készen állunk arra, hogy lépjünk, ugyanúgy, ahogy a múltban is készen álltunk a cselekvésre, és nagyon kíváncsian várjuk tehát a néppárt álláspontját. Talán ha van rá lehetőség, hogy utána kommentáljam, akkor azt kommentálnám. Bene, grazie, Gualtieri. Köszönöm szépen Galtieri úrnak, és Söfrén úrnak adom meg a szót. Thank you, Chairman. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy érdeklődéssel hallgattam mindazt, amit elmondtak bizonyos értelemben egy kicsit már bele is fáradtunk, bele is fásultunk ebbe, hiszen régóta beszélünk erről a kérdésről. Ez nem azt jelenti, hogy lényegtelen lenne a kérdés. Ismerjük azonban már az érveket. Úgy gondolom, hogy ahol változtak a dolgok, az a globális helyzet. És szeretnék utalni mindarra, amit már elmondtak, legitimációs probléma van, ez valóban lényegi. Ami a pán-európai listákat illeti, ez az a problémának a része, meg kell vizsgálnunk. Egyértelmű az, hogy a parlament maga is megosztott ebben a kérdésben, a különböző frakciók is megosztottak. Tehát, ha megnézzük a módosítókat, akkor ezek kitűnően példázzák mindezt, ez vonatkozik az EPP-re is. Úgy gondolom, hogy helyes megemlíteni azt, hogy maga az EPP nem rendelkezik egységes véleménnyel. Van, aki komolyabban, kevésbé komolyan gondolkodik a pán-európai listák szükségességéről, de lényegében szembe kell néznünk azt, hogy eléggé képlékeny a világ, amiben élünk, maga az elv erős és szükséges, és figyelembe véve azokat a különböző pontokat, amik a napirenden vannak, viszont a költői kérdés mögött az a lényegi kérdés, hogy időszerű-e ez. Bemennyire is jó az elf, hogyha az nem időszerű, akkor az nem fogja a megfelelő támogatást megkapni. a pán-európai listát én személyesen támogatom, viszont a parlamenten kívül elég kevesen támogatják, viszont ez is ö, fontos a legitimációs kérdések szempontjából. Hogyha megvizsgáljuk ezt a kormányzás szemüvegén keresztül, akkor a lényeg kérdés az az, hogy ami következik, és ez már be is következett valamilyen szempontból, ez a kompetenciák központosulása lesz, hogyha ez bekövetkezik, akkor ez a hatalom központosulását fogja jelenteni, és így nem lesz egy teljes európai reprezentáció. Sokan úgy gondolják, sokakat meg kell még azonban mindenről győzni. Hogyha lesz egy konvent, és nagyon úgy néz ki, hogy lesz, és lesz már egy kormányközi konferencia is, akkor a kérdés, amiről dönteni kell, az az, hogy ez egy gazdasági kormányzás lesz-e, vagy ez csak azt jelenti, hogy a választási javaslatok majd a projekt részét képezik el. Ezt utóbbira szavaznék, viszont még nem igazán tiszta ez. Úgy tűnik, hogy sok mindenről kell még beszélnünk, Én egyrésztről támogatom ezt, másrésztről viszont látnunk kell azt is, hogy eléggé különbözőek a frakciók véleményei. Köszönöm szépen, Söflin úr. Bronsz úrnak adom meg a szót. Yes, the proposal to have these 25 MEPs elected. Az a javaslat, hogy 25 képviselőt pán-európai listán választanak meg, elég szerénynek tűnik talán egy kisfajta ö, lecke a páneurópanizmusból azoknak, akik nem ismeretesek, nem járatosak a politikában, de hát úgy tűnik, hogy két csoportja lenne akkor a képviselőknek, akiket megválasztanak két különböző rendszerrel. Melyik a felsőbbrangú rendszer, és melyik az rendű? Hogyha a páneurópai rendszert szeretjük, szeretjük, akkor miért korlátozunk 25 képviselőre? Hát ha megnézik a módosítókat, akkor a 21-es módosító szeretné ezt 10%-ra fölemelni, tehát ne 25 legyen, hanem 75 legyen a, ez, ilyen képviselők száma, de hát hogyha 75, akkor miért nem 751 legyen, akkor mindenki pán-európai ö, listán. Hát itt egyensúlyozunk a ö, szakadék szélén. Hát nem tudom, hogy most ugye döntünk arról, akik a jövőben ide jönnek. Miért nem ö, választjuk meg akkor az egész parlamentet pán-európai listán? A páneurópai lista alapú választások valóban olyan pártokat támogatnak, amelyeknek valóban páneurópai perspektívája van, és azok kerülnek hátrányba, amelyeknek ilyen nincs. A választókat, ha megnézzük, ugye akik lelkesednek az EU-ért, mint projektért, nagyon motiváltak lesznek, és elmennek szavazni. Azok, akik nem, motiváltak, nem lesznek nagyon lelkesek, vagy ignorálják ezt a listát, vagy pedig zavartak lesznek, bármennyire is hibás az ő választásuk, ha nem mennek el szavazni. Köszönöm. Ho ascoltato la sua premessa. Meghallgattam a véleményét. Azt mondta, hogy ezt a vitát már nagyon régóta folytatjuk, nagyon régóta beszélünk erről. Hát én új tagja vagyok a szakbizottságnak, és mondjuk hosszú parlamenti képviselői tapasztalatom van, azért azt mondom, hogy hát mindig tiszteletben kell tartani azt a munkát, amit egy parlament, egy szakbizottság végez. Én általános véleményt vagy értékelést mondanék. Valóban ez egy általános vélemény, ami pozitív az európai listára vonatkozóan. Gondoljuk azt, akkor a kollégák ugye tudják, hogy van egy probléma, amit nem oldottunk meg ebben a parlamentben. A 2004-ig tartó terminusról van szó, ugye a képviselők mentességére gondolok itt. Ebben a ciklusban elfogadtak egy javaslatot, méghozzá nagy többséggel fogadták ezt el az előző, a 2004-ig tartó ciklusban. Az európai parlamenti képviselő immunitása az egyes nemzeti immunitásokra vezetődik vissza. Ez volt a javaslat, és ugye a több különböző tagállamnak megvan a saját maga értékelése, ami a mentességet illeti. Most mi ugye megkülönböztetjük azokat a kérdéseket, amelyek a képviselők szervezeti ügyeire vonatkoznak, fizetés és így tovább. De volt még egy ö, alkalom, másodjára is elfogták, elfogadták ugyanazt a javaslatot nagy többséggel 2004-ben. Én azt kérem az elnök úrtól, hogy ugye megvannak itt Gatyi módosítói is, amelyek elég pozitívak, szerintem én ezeket szintén tudnám pozitívan értékelni. Miért nem tudunk akkor, ö, miért nem tudjuk ugyanezt alkalmazni erre a helyzetre is? és akkor Ugye mélyebb eszmecserébe akarunk bonyolodni a tanácsal és a többiekkel, és így tovább. Miért nem tesszük be ezt a rendelkezést? Tehát amit már korábban elfogadtunk, ami benne van a képviselők alapszabályában, ugye nem lépett életbe, mert aztán a tanács nem ratifikálta, de én csak kérdezem, hogy ezt miért nem lehet ide betenni? Ez csak egy kérdés ettől függetlenül. Thank you, Mr. Chairman. We have... Köszönöm, elnök úr valóban már egy ideje rágjuk ezt a gittet, de amitől az egész perverzebb, az az, hogy nem csak, hogy a nép nem rajong ezért az ötletére, erre Söflin úr is célzott, de talán úgy is lehetne fogalmazni, hogy semmi esélye nincs ennek a javaslatnak a tanácsban, erre nem mert senki kitérni. Vagyis nagyon excentrikus dolog ezzel töltenünk az időnket amellett, hogy a jegyzőkönyvnek is lediktálom, hogy az én frakcióm nem támogatja ezt az egész ügyet, azért hadd magyarázzam meg az ellenzésünket. Az európai projekt folyamán úgy jelentkeztek, illetve lettek felállítva intézmények, hogy azokat nem előzte meg a nép lelkesedése. Ezt a demosz problémának nevezte Söfrin úr. Nincs demosz a, a demokráciában, nincs közös összetartozás élmény, amely ezt az intézményt ténylegesen igazolná. Azt mondják az elméletben támogató emberek, hogy majd követi a lépést a lelkesedés, ilyesmi nem fog bekövetkezni, semmi okunk ezt feltételezni. Folyamatosan csökken a részvétel a parlamenti változás választásoknak. Az Egyesült Királyságban 24% volt csak a részvétel, E, ennél többen szavaztak a Big Brother szavazófordulójában egy nappal később, és aztán 2009-ben még ennél is alacsonyabb volt a részvétel. Tehát ezt már teszteltük ezt az elméletet, minél több hatalmat adunk az Európai Parlamentnek, nem nő a részvétel és a lelkesedés, sőt éppen ellenkezőleg nincs semmifajta lelkesedés az Európai Parlament iránt, nem csak az én választókerületemben, hanem sehol Európában. Tehát egy olyan európai listának, amely minket egy, egy egységes választókerületnek tekint, az egész Európát, ennek nincs értelme ezért, és a frakcióm ezt nem fogja támogatni. Élet kolléga következik. Szeretnék utalni arra, amit az előttem szóval is elmondott a választási részvétellel kapcsolatban, hogy nem hiszem, hogy ezek a különböző választási részvételek összevethetőek egymással 2004-ben, 2009-ben új tagállamok érkeztek, akiknél hagyományosan sokkal alacsonyabb a választási részvétel a nemzeti választásokon is, tehát meg kellene vizsgálnunk azt, hogy ugyanazok az országok hogyan szerepeltek, és lehet, hogyha ezeket megnéznénk, akkor azt lehetnek, hogy olyan nagy különbség nem volt a választási részvételben én csak azt tudom elmondani, hogy Németország esetében 2009-ben magasabb volt a részvétel, mint az előző választásokon. Ami előttünk el ezzel kapcsolatban, mindenképpen um, sajnálom azt, hogy törölnünk kell helyeket. Ez a Lisszaboni szerződésnek nem felel meg. A 25 plusz helyről nincsen hely továbbra, és jó ötletnek tartom ezt, viszont a kérdés az, hogy miért pont 25-öt választunk, miért nem 34-et, vagy 14-et igazából. A logikus szám az lenne, amely megfelelne a tagállamok számának, legalábbis elméletileg el lehetne érni azt, hogy hogy, hogy, hogy a transnacionális listák esetében egy képviselőt lehetne választani egy tagállamból, viszont ezzel az elképzeléssel ez nem lehetséges. Lehet, hogy ott, ahol az Európai Unió szerződéséről szóló, működéséről szóló szerződésről van szó, ott nem tudjuk átlépni a határt, ez a 11-es cikk, illetve a 232-es cikk az Európai Unió működéséről szóló szerződésben. A 14-es cikkben, a 114-es cikkében egyetemben arról van szó, hogy az Európai Parlamentnek kell javaslatot tennie. Ezt a javaslatot nem tesszük most meg, és ezért megengedtem magam, magamnak azt, hogy a 27-es módosításban, a módosítomban megengedtem magamnak azt, hogy egy egyértelmű szabályozást fogalmazzak meg, és írásban a kollégáknak még egyszer ezt el fogom küldeni, és szeretném, hogyha fel, figyelnének arra, hogy a 27-es módosításban, az angol fordításban hiba csúszott, itt igazából választási kerületekről, közetekről beszéltem, viszont nem helyes volt a fordítás, és szeretném, hogyha megfelelő szabályozás jönne létre. Jó lenne az, hogyha sikerülne mindezt elmagyarázni az embereknek, a Cambridge kompromisszum és minden más eme, elmegy emellett, hogyha matematikai professzorokat kell meghívnunk, és még ő sem értik azt, hogy 10-15 mondatban elmagyarázzák a, hely, a kérdést a politológusoknak, akkor nem igazán helyes a, a javaslat. Ezt el kell mondjam, de fur mindenképpen. Tudom, hogy egy német ügy, ügy ez, de végül is több tagállamra is vonatkozik ez majd később. Egy megfelelő szervezési elképzelésre van szükség, és az a javaslat, hogy 6 plusz a dohont egy plafonnal, az hasonlít a tanácsi eljárásra, ahol a szavazási folyamat egy része egy egyenrangú szavazatokra vonatkozik, és nekem ezt el kell tudnom magyarázni a Német Alkotmánybíróságon Kászróében, és úgy gondolom, hogy a többi alkotmánybírónak is az alkotmánybírók majd megnehezítik a kormányok dolgát, hogyha ezt nem sikerül majd a nemzeti alkotmánybíróságokkal megfelelően megállapodnunk. Mr. President, thank you. First of all, I would like... Elnök úr, köszönöm szépen. Először is Hadd mondjam el, hogy Dafur és az ér dokumentuma és az érvek nagyon jól előkészített érvek, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy ezeket ellenzem, én nem látom úgy, hogy itt az ideje mindennek. Szerintem várnunk kellene. Várjunk addig, amíg az Európai Uniós szinten megszületett pártok jól ismertek a tagállamokban. Hiszen ha mondjuk ilyen választásokat tartanak a következő alkalommal, akkor elgondolkoznék, hogy vajon valamennyi képviselő társam például tudja-e, hogy melyik párthoz tartozunk európai szinten, és tisztában van-e például az vonatkozó pártprogrammal. Abban sem vagyok annyira biztos, hogy ez növelné a választásokon való részvételt. Nem tudjuk, de én nem vagyok abban biztos. hogy a szavazók aránya növekedne. Azt is szeretném elmondani, hogy például a tavalyi évben nem, idén javítja magát a képviselő, Finnországban parlamenti választásokat tartottak. Az Európai Unió dimenzió volt az egyetlen egy téma, amelyről beszéltek hogyha van valami, ami érdekes, akkor az emberek szavaznak. Finnországban egyébként magasabb volt a választói részvételi arány, mint bármely más országban. Nem tudom, hogy a pártok aztán elégedettek voltak-e a végeredménnyel, de az biztos, hogy demokratikus módon zajlottak a választások, tehát demokratikus eredmény született. Elnézést kérek, hogyha azt mondom, hogy ez egyfajta államcsíny, amelyet a nagy államok, tagállamok követnek el, de hát ezt kell, hogy mondjam. A Deont rendszert használjuk, ebben a parlamentben is ugye vannak más parlamentek is, ahol a Deont rendszert használják, és ilyenkor az első jelöltek azt kell, hogy mondjam, a nagy tagállamokból származnának, és ez azt jelenti, hogy a nagyobb tagállamok kapnak nagyobb hatalmat. És ez azt is jelenti, hogy ha szeretnénk a szavazati arányt növelni, akkor olyan jelölteket kell állítani, akiket nagyon-nagyon jól ismernek európai szinten. De hát az az igazság, itt a parlamentben nem ülnek ennyire jól ismert nevek. Azt, ezt muszáj megmondanom. Vattanen úr például egyetlen egy olyan képviselő, akit mondjuk meg lehetne választani, akit Finnország el tudna küldeni a parlamentbe, de nagyon kevés olyan európai parlamenti képviselő van, akit szerte Európában ismernek. Ez a kollégám nagyon kiváló képviselő, nagyra becsülöm a munkáját, de én mégsem szeretném azt, hogy mondjuk színészeket vagy énekeseket kellene jelölnünk. Én nem szeretném, hogy, hogy ilyen személyeket kelljen jelölnünk ahhoz, hogy megválasszák őket az emberek. Hát talán Angela merkel ismerik, és azokat a személyeket, akik a listavezetők általában. Az állampolgárok például Angela merkel biztos, hogy ismerik, de mondjuk nem tudom, hogy helyese az az eljárás, hogy aztán azok az emberek, akik ugye nem jönnek ide képviselőként dolgozni, ők szerepeljenek a listák élén. Azok legyenek a listák élén, akik valóban aztán itt akarnak dolgozni képviselőként. És talán mégis várnunk kellene egy kicsit. Tehát még nincs itt az ideje, hogy ezt a lépést megtegyük. Fogadjuk el a valóságot most, és lépjünk később. Láthatjuk például azt is, hogy az én frakciómból is nyújtottak be a kollégák módosítókat. Van, aki azt szeretné, hogy a képviselők egy tizedét válasszák így pán-európai listákról, van, aki mást szeretne. Egy-két kollégám teljesen ellenzi ezt, és az én frakcióm is megosztott ebben a témában. Talán Hát azt hiszem, hogy nem tudjuk ezt most elfogadni, én nem fogadom ezt el, köszönöm. Most uh, mielőtt Duff adná meg a szót, én is szeretnék szólni, jaj nem, de akkor először Mendes kolléga parancsoljon. Eh, köszönöm, elnök úr. Én azt gondolom, hogy talán a legegyértelműbb jele annak, hogy ennek a dolognak az ideje nem érkezett még el, az éppen az, hogy nagyon sokan aggódnak amiatt, hogy bekerülhet-e egy ilyen listáról cseh, vagy finn, vagy stb. Ez egyértelműen jelzi, hogy nem az számít, hogy ki az, aki Európát tudja képviselni, mindig a nemzetiségét nézik. Normális esetben egy ilyen páneurópai listán a nemzetisége nem kellene, hogy számítson az adott képviselőjelöltnek. Éppen ez igazolja azt, hogy a helyzet még nem érett meg. Köszönöm szépen Medezevigo úrnak. Mielőtt át, akkor Daffurnak átadnám a szót. Én is egy picit megpróbálnék hozzájárulni ehhez az eszmecseréhez. Nos, tehát ugye a Lisszaboni szerződésben tudjuk, hogy a parlament is megkapja azt a lehetőséget, hogy legyen, létre tudja hozni egy egységes választási szabályt, nem kötelező ez, azt hadd hangsúlyozom, tehát nem vagyunk kötelesek ezt megtenni, de megvan ez a lehetőségünk. De mégis mennyire erős szimbóluma lenne az egységes választói szabályrendszere az egységünknek? És mondjuk hogyan annak ellenére, hogy ugye különböző kultúrák vannak, különbözőképpen gondolkodnak az emberek, de mégis ez egy nagyon erős szimbóluma lenne az Európa felé vezető útnak. Ugyanis vannak, persze vannak olyanok, akik jobban hisznek az integrációban, vannak, akik kevésbé. De én emiatt ebből az okból, mint ennek a szakbizottságnak az elnöke és parlamenti képviselő, európai parlamenti képviselő, nagy örömmel láttam ezt a szándékot, ezt a kezdeményezést, hogy próbáljunk eljutni egy egységes szabályig. És hát ugye legutóbbi alkalommal azonban az történt, hogy elutasította a parlament ezt a lehetőséget, mégpedig miért? Azért, mert minden egyes frakción belül voltak véleménykülönbségek, nem hiszem, hogy csak a szocialistákra vonatkozik ez, és vagy hogy azért történt, mert Dafur javaslata olyan volt, amilyen. Nem. A probléma az az, hogy valóban le kell ásnunk a gyökerekig, és el kell dönteni, hogy mit akarunk tenni. Előre akarunk lépni, vagy pedig nekiállunk, és ebben a ciklusban is nagy lendülettel megpróbáljuk megoldani a dolgokat. Hát tehetném én, tehetnék én demonstratív gesztust, menjünk el a plenárisra, vigyük el az ügyet, és aztán ott megint elbukik az egész, hát ennek mi lenne az értelme? Én nagyon szerényen szeretnék ezt hozzáállni. Marad még mindig egy kérdés. Ugye ez az egységes szabály, vagy pedig ne legyen ez. Tehát ez, ez az alapvető kérdés. Vannak más konkrét problémák, amelyek mondjuk kis akadályokat, amelyek akadályokat jelentenek, és mi tehetnénk még kis lépéseket, vagy sem? Hogy is mondjam, mondjuk Például lehetne-e világos kritériummal előállni a képviselői helyek elosztására vonatkozóan? Ugye valaki már ezt említette, én azzal egyetértek, hogy most jön Horvátország, akkor megint a képviselői helyek újraelosztásáról van szó, tehát a, a, erre is kell egy szabály. full hatalmas munkát végzett, szemináriumot tartott Cambridge-ben, rengeteg energiája van ebben, de én még mindig nem értem, hogy most akkor mi, mit tudunk tenni. Én tudom, hogy a az, hogy ugye hát azért a tagállamok csak képviseltetve vannak itt a parlamentben is, ez megvan egyfajta súlyuk, nem, nem lehet bizonyos kvóta alá vagy fölé menni, az egyes tagállamok esetében, hát szerintem akkor logikus lenne mondjuk arra gondolni, hogy vannak azok, akik ugye nem érnének el hat képviselői helyig, és vannak olyan tagállamok, ahol nagyon nagy a népesség, és akár 96 képviselőnél is több járna nekik. Tehát én azt elfogom, elfogadom, hogy ezt módosítsuk a, a képviselői helyek kiosztásakor, de hát ezen túl azért egyszerű lenne, vagy egyszerűnek kellene, hogy legyen, hogy valami fajta kritériumot meghatározunk, de hát úgy tűnik, hogy ez gyakorlatilag visszafordít minket, megmarad a probléma, és legalább meg kell, hogy vitassuk a Gargáni javaslat, ami ugye a mentességre vonatkozott, és így tovább, ezt is elutasították, hogy egy régebbi ciklusban, hát ez is segíteni az európai integrációt, hogyha egységesek lennének a szabályok, de megint egy más problémával állunk elő, az, az, e- az alapszabály reformjának a problémájával, annak a, annak a problémájával, hogy mindenütt, minden tagállamban más a helyzet, de mégis hát valami egységes döntést kellene hozni. Most akkor nem a módosításra kellene akkor koncentrálni, ez az én szerény véleményem. És akkor én azt mondanám, hogy azért ne döntsünk úgy, hogy nem teszünk semmit, de úgy se döntsünk, hogy fejjel rohanunk a falba, és aztán fejjel rohanunk a falnak, és aztán a plenárison megint ugyanebben a helyzetben leszünk, hogy a szakbizottság elbukott a javaslatával együtt mélyen át kellene gondolni ezeket a dolgokat. Például itt van a mai lehetőség, a koordinátorok ülése, vagy a legközelebbi alkalom, amikor a végső döntést meg lehet hozni. Vannak biztos pontok, de vannak még kétségek is, rengeteg a bizonytalanság. Valamilyen lépést azért kellene tenni. A, a hipotézis, a feltételezés nagyon szép, de hát ne, így nem lehet előre haladni. És Dáfúrnak megadom a szót. Elnézést kérek, mert még itt szót kértek. Egy pillanat. Én nekem az volt a benyomásom, amikor ezt a problémás helyzetet vizsgáltam, hogy hát valóban nagyon jól ismerem ezt. Tehát az volt a benyomásom, hogy egyfajta nemzeti nézőpont ez. Nem igaz, hogy nem érett, az idő, nem érett meg az idő arra, hogy lépjünk. Ez az egységes rendszer, ugye már több, több éve beszélünk erről, több éve rágjuk ezt a témát. És igen, hát rendben van, azt is elmondtuk, hogy ha a pártokon belül nem lennének véleménykülönbségek, akkor nem lennének problémák. Na de hát mi a hiba? Hát most ugye Lisszabon mond egy valamit, mi megpróbálunk egy egységes rendszert létrehozni, megvan az az ok, hogy miért nem működik ez. Azért, mert az a követelmény, hogy minden egyes tagállam adekvát képviselete garantált legyen. Tehát akkor a, nem azt hiszem, hogy a nép vagy az emberek felhívására kellene várnunk, hanem a parlamentnek kellene a kezdeményező szerepet játszani. Voltak olyan országok, ahol 2009-ben nagyon alacsony volt a részvétel, például Romániában 29% körül volt a, a szavazni elmentek aránya, de hát az az igazság, hogy mégiscsak az Európai Parlamentnek kéne előállni valamiféle javaslattal. Sí, sulle, sulle considerazioni. Nos, azzal kapcsolatban, hogy mit is tegyünk, mondja Gualtieri úr, én nem hiszem, hogy a a pan-európai listák ennyire negatívak lennének. Hát ez a személyes véleményem, aztán Duffur, Gargani úr is a saját véleményével rendelkezik, ugye javaslatokat nyújtanak be, vagy nyújtottak be, amelyek az adott irányba mennek, mi minden javaslatot a legnagyobb érdeklődéssel és nyitottsággal vizsgálunk meg. De az a kérdés, hogy most akkor hogyan is viselkedjünk a, a DAFUR jelentésének a lényegével kapcsolatban, ahogy elnök úr mondta. Hát az az igazság, hogy ne, nem mi voltunk, a, az egész parlament szavazta ezt le, vagy utasította ezt el, tehát ez nem a mi hibánk. Ugye voltak, nem azért, mert hogy ugye kétségek voltak egy, egy nagy többség, mellett, tehát megvoltak azok a kételjek, hogy egyáltalán többséget kapjon ez a, ez a javaslat. És hát most sincsenek meg a feltételei annak, hogy határozottan, határozottan határidőket adjunk magunknak. De például mondjuk azt, hogy két-három hetet veszünk, vagy egy hónapot, és nekiállunk minden egyes frakció nagyon alaposan elemzi ezt a javaslatot, végignézi, hogy milyen álláspontok vannak a nemzeti küldöttségeken belül. És szerintem ennek a szakbizottságnak a tagjainak a segítségét is lehet használni, hiszen az ő álláspontjuk általában kedvezőbb ezzel kapcsolatban, mint a többiek, és akkor mondjuk azt is el kell mondani, hogy a helyzet megváltozott ahhoz képest, mint ami pár hónappal ezelőtt volt. Ugye a szoros fiskális unió, a szoros integráció most kívánatosabbá vált, az Európai Unió számára, ez gyakorlatilag életbevágó kérdés lett az állampolgárok szempontjából. Tehát akkor ezt meg lehet erősíteni úgy is, hogy mondjuk a demokratikus választói jogszabályokat is egységesítjük vagy megerősítjük. Tehát ez talán még jobb is a mostani helyzet, mert jobban fel lehet ezt vetni egy olyan dologként, ami szükséges szintén, mert két-három hónappal ezelőtt esetleg a szkeptikusok félre söpörték volna. Nem tudom, hogy pontosan így van de ezt én így gondolom. A másik dolog pedig, amit el kell döntenünk, az az, hogy most akkor határozottan azért döntsük el, hogy e, menjünk egy, végig menjünk ezen az úton, hogy legyen szavazási folyamat, vagy sem. Én azt kívánom persze, hogy fogadja ezt el a nagy többség, a frakciómban is legyen nagy többség, én is ezt kívánom, nem tudom pontosan biztosan, hogy megvan-e, de azért kívánom, hogy legyen meg a nagy többség erre, menjünk el akkor egészen a szavazásig, a szakbizottságban, aztán a plenárison is, e, reménykedjünk abban, hogy minden egyes frakcióban meg lesznek ennek a politikai feltételei. Nos, hát akkor mindenki szólt, volt, azt hiszem Dafúria válaszadás joga. Um, well, <clears throat> I'm Hálás vagyok Guatieri úrnak, illetve Mendez de Vigo úrnak a támogatásukért. Érzem, hogy kezdenek kicsit frusztráltak lenni, de Söflin úrnak is eh, hálás vagyok a személyes támogatásáért. Tudja, és hogy én nem értek egyet ezzel a demonstráló utalásra, nem hiszem, hogy szükség lenne erre. Nem hiszem, hogy hogy erre lenne szükség, mielőtt még megszületne az Európai Parlament demokrácia. Az európai közvélemény az európai politikai pártokat követni föderális szinten, ennek lenne értelme. És akkor lenne értelme annak, hogy ezzel foglalkozzunk az Európai Parlamentben ezzel. Egy jobban tudnánk, közel tudnánk kerülni a választókhoz, Úgy gondolom, hogy amit Jetem, aki azt, hogy mondott, azok, akik azt állítják, hogy a nemzeti pártok és a nemzeti jelöltek eh, nagyon is szerepet játszanak az európai parlamenti választások során, azok eltúlozzák mindezt. Nem hiszem, hogy ez így van, mert az emberek azért átlátnak a nemzeti pártokon, és úgy gondolom, hogy ez magyarázza meg a választási részvétel problémáját is lehet, hogy valamit tennünk kell, amit pedig nem tettünk még, és a gazdasági kormányzás során a fiskális unió inkább egy föderális kormányzást követelne meg, és lehet, hogy ez lenne az ideje annak, hogy megpróbáljuk letükrözni a fiskális szolidaritást a választók között, nem csak az adófizetők között. Gárgáni úr meg, ö, megszólalását is ö, jónak tartom, hiszen utalt bizonyos kérdésekre, és jegyzőkönyvekre, és be is illesztettem a parlament eddig még jó nem havagyott javaslatát 2005-ből, amelynek során a jegyzőkönyv reformját kértük, ez eh, a függelékére megtalálható ennek a jelentésnek. Bronz úrnak azt mondanám, hogy nem két kategóriájú parlamenti képviselőket javasolunk, mindenki, aki ide jön, ugyanazokon a jogokat, ugyanazon mandátumot fogja élvezni, de különböző módon fognak ide kerülni, ah, ahogy most is. A választási eljárások a tagállamokban teljes mértékben egymással ellentmondóak néha. Tehát nem hiszem, hogy ehhez még tovább bonyolítaná a dolgokat. Nem tudom, hogy mi lesz a jövőben. A jövő nemzedékek nevében nem beszélhetek. Elég eh, a jelenlegi problémákról beszélni ezen téma kapcsán itt a szakbizottságban. Nem kell előrejelezni még azt, hogy mi fog bekövetkezni az elkövetkező években. Az eljárás tekintetében mi is fog történni? Én azt mondanám, hogy a parlament eh, nevében szavaznunk kellene a szabadságban, a frakciók eh, számára sokat jelentene a szavazatság egy egyetemű döntése azt illetően, hogy milyen irányba kívánunk elmozdulni. És ezért szeretném önt arra kérni, elnök úr, hogy amennyiben lehetséges, januárban szavazunk erről a kérdésről, és így sikerül majd egyértelműben megtalálni mindazt, ami fontos számunkra például a degresszív arányosság definícióját, illetve a helyek elosztásának kérdését egy matematikai formulá segítségével. És a tanácssal itt mindenképpen még pár beszélet kell folytatnunk. Wieland úrnak el kellett mennie, elnézést kéri emiatt, de hogyha itt lenne, akkor azt mondanám neki, hogy azon javaslatnak a, az eredménye, amit a 26 es módosításban javasolt, az ugyanaz, mint az az eredmény, amit elérnénk a Cambridge-i kompromisszummal. Tehát vegyünk egy nagy lélegzetet, és folytassuk a megkezdett utat. E Köszönöm. Hát azt hiszem, akkor most ennedik alkalommal vitattuk meg alapjaiban a témát. A módszerről azonban döntenünk kell. Valaki mondta, hogy akkor próbáljuk a frakciók véleményét megállapítani, és hogy ne fixáljunk semmiféle dátumot a szavazásra, hanem mondjuk a koordinátorok egy későbbi ülésén tárgyaljuk ezt meg. Voltak, akik azt mondták, hogy hát most már eleget vitatkoztunk, akkor térjünk rá a szavazásra. Hát, hogyha szavazásra térni, térünk, akkor azonban január 27-én kellene ezt megejteni. A módosítókat benyújtották, ma megvolt az eszmecsere, nyilván nem egyesével beszélték meg az összes módosítót, de hát megvannak a lehet feltételek ahhoz, hogy akkor válasszunk. Gatyéról én nem mondtam ellent annak, hogy tegyünk oda egy dátumot a szavazás mellé. Hát akkor írjuk azt, hogy január 27, aztán nekem mindegy, mehet majd a plenárisra az elnök úr. Én valami más szeretnék, én a konszenzus szeretném látni egy szavazattal. Tehát az egyik alternatíva az az, hogy nem rögzítjük most a szavazás dátumát, abban a reményben, hogy egy későbbi vita, egy-két hét mondjuk lehetővé teszi azt, hogy átlépjünk a véleménykülönbségeken a másik pedig, hogy a módosítók megvannak, fixáljuk a dátumot, és jön a 27-én szavazunk. Tehát akkor a kettő közül kell választani, én ebből, erről fogok most szavaztatni. Tehát ki támogatja. Gargani úr, én szeretnék egy harmadik javaslatot tenni, hogyha ezt lehet elnézést. Itt láttam, hogy valaki más is elmondta a véleményét a módosítók értékelésével kapcsolatban. Hogyha mondjuk ha egy dátumot lefixálunk a szavazásra, akkor lehet egy másik határidő még további módosítók benyújtására? Kérdezi Gárgáni úr. Igen, kérdezem, hogy az előadónak erről mi a véleménye, mondjuk erről a Gárgáni javaslatról is legyen szíves. Um, well, uh, uh, I would. Uh, I... Én uh, hajlandó vagyok erre. Azt gondolom, hogy um, már hónapok óta beszélünk um, ezekről az ügyekről, és uh, most már ideje lenne, ha a frakciók is megtudnák ennek a bizottságnak a, uh, az foglalását. Legyen meg a szavazás um, januárban. A parlament uh, erre számít. Ami a helyek kiosztását sújtó késés, csúszást illeti, ezt már nem lehet tovább eh, húzni. Eh, a horvát csatlakozás miatt egész egyszerűen lépni kell ebben az ügyben. Nos, akkor kérek mindenkit, hogy fejezze ki az egyetértését, vagy az ellenérzéseit. Tehát kinek jó az, hogy szavazzunk 27-én, január 27-én. Aki azt mondja, hogy ezekkel a módosítókkal szavazunk január 27-én, az tegye fel a kezét, legyen szíves. Jó, heten vannak, nyolcan. Kik azok, akik ellenzik ezt, és akik szívesebben támogatnák azt, hogy legyen még egyfajta várakozási időszak, ami eszmecserélés lehetőséget biztosít a koordinátorok ülésén, és így tovább, és akkor később rögzítjük a szavazás időpontját. Allora si fissa la data del 20. Nos, akkor ők hatan voltak, tehát az azt jelenti, hogy 8-6 arányban január 27-éről döntöttünk, ekkor lesz a szavazás, és a benyújtott módosítókról döntünk. Most a szakbizottság ülését lezárom, és következik a koordinátorok ülése. 5 perc szünetet tartunk, és kérek minden koordinátort, hogy maradjon a teremben. A szakbizottsággal pedig holnap találkozunk, reggel 9 órakor kezdjük a munkát.